jogszabályról van szó. Ezen jogszabályoknak a címeit megtalálják tehát majd a jegyzőkönyvben. Most pedig a napirend elfogadásáról szeretnék szólni, az eheti napirend elfogadásáról. A napirend tervezetet március 6-án az elnökök értekezlete jóvá hagyta az első szavazat hetes cikkeivel összhangban, és mindenki megkapta ezt az elfogadott végleges napi rendtervezetet, és ezt fogjuk elfogadni. Hétfőn nincsenek változások, semmilyen változatással nem történt javaslat. Kedden van egy módosítás, a jogi bizottság elfogadta Speroni úr jelentését, amely Elmar Brock parlamenti jogának feloldásáról szól. A frakciókkal és a az első a 138-as cikkeivel összhangban ezt a jelentést beépítettük a holnapi napi rendtervezetbe, ez a szokásos eljárás a 138-as cikk értelmében. Szerdán és csütörtökön nincsen változása irányuló kérelem, vagy módosítása irányuló kérelem, így módon elfogadottnak tekintem a jegyzőkönyvet, és rátérhetünk az első ülésnap első napi rendi pontjára. Az első jelentés szerzője Anni Podimáta asszony, innovatív finanszírozás globális és európai szinten a jelentés címe. Úgy jó. Én szót kérek az Európai Unió szerződéséről szóló szerződésben szereplő 16-os cikkeit. Ezen a héten az Nikola Sárközi állam fő kezdeményezésére szeretné, ha ugye csütört, hogy pénteken lesz rendkívüli tanácsülés az általános ügyek tanácsa készíti elő az európai csúcs találkozókat. Nem láttam a napi tervezetben, hogy szó lenne az általános tanács, általános ügyek tanácsának üléséről erről szó, amikor a nagy demokratikus mozgalmak az európai népeknek az államfőkkel közösen kidolgozniuk az álláspontjukat ezekkel a nagy fontos mozgalmakkal kapcsolatban. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a megjegyzést. Írásban válaszolok majd. Köszönöm szépen. Most pedig az említett jelentésről van szó.